Okay, we can move on. Rendben, akkor előbbre mozdulunk. A következő napi rendi pont. Hát folytatjuk az eszmecserénket. Eszmecserénket. Dombrovskis és Gentiloni biztosokkal szeretném megköszönni, hogy eljöttek még egy plusz órára hogy az európai szemeszter fiskális csomagáról beszélünk, tehát az eurozóna alapvető költségvetési terveiről és az eurozóna pénzügyi helyzetéről. Tehát most a biztosoknak adnám át a szót, maximum 6 percet kapnak, és utána pedig 45 perc vitát rendezünk a kérdések, válaszok tekintetében. Tehát Dombrovskis úr, öné a szó. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Folytatva az európai szemeszterben folytatott eszmecserénket, most az államháztatási döntésekre koncentrálunk. Az előző bizottság elfogadta az őszi fiskális csomagot ja, tavaly november 20-án. Ebben különféle opciók vannak a elmúlt tagállamok, eurozóna tagállamokra vonatkozóan, és Magyarország és Románia esetében pedig a a külön A egészséges állatási politika tekintetében közösen megállapított szabályokat határoz meg, és a fiskális koordinációt is előrányozza az eurozónában. A véleményt az Eurogroup megerősítette a múlt hónapban. Örömmel vitatom meg önökkel ma ezeket, mert ha hatékonyabban és demokratikusabban akarunk működni, akkor ezekre szükség van. Jó híreim vannak általában. Először 2002 óta egyetlen eurózóna tagállam sincs ö, túlzott hiányeljárásban, az agregát hitelállomány csökken, az kilenc államban szuficit van, a legtöbb pedig tartja a középtávú költségvetési célkötőzéseket. Ez összességében pozitív kép, a jó államátás politikák eredménye több eurózóna országban, melyek amikor sütött a nap, akkor javították ki a tetőt, úgymond, ám a gazdasági és pénzügyi jó időkben, amelyek az elmúlt években előnyöket hozott, és a kamatlábak csökkentek. Ám a gazdasági környezet változik, ez pedig nem olyan jó híreket jelent. Egyrészt tavaly gyengült az európai és a világgazdaság is, Európában csökkent, lassult az export és a gyártás, gyártóipar, és az agregát számok elfedik a különbséget a tagállamok között, a költségvetési helyzetet és a terveket illetően is. Kilenc ország megfelel a Stabilitás Növekedési Paktumnak, kettő úgy, ahogy, és nyolc pedig a nem megfelelés kockázatát hordozza, Polar majd beszél, a 2020-as nem megfelelő és kockát illetően a legeladótosodottabb tagállamok vannak legnagyobb kockázatban, melyek nem csökkentették. Belgium, Spanyolország, Franciaország na, majdnem százszerzelékos hitel általában bír. A GDP-hez képest Olaszország 106 százalék. Ezek az országok valószínűleg nem fogják a, a adósságállomány csökkentési mércét tartani. Nem tudták 2020-ban nincsenek megfelelő megszorítások, vagy sőt, expanzió is tapasztalható a költségvetésben. Így nem tudnak majd a piaci nyomásnak és a gazdasági sokoknak megfelelően válaszolni. Az államhatási eszközrendszerünket kell használni ahhoz, hogy a nehezebb időkre felkészüljünk, például az egyes ország helyzetét a magas eladósodottságú országok esetében a legjobb eszköz, hogy csökkentsék az adósságokat, ahol meg van államháztatási mozgástírat, élni kell vele. Tavaly Ausztriában, Ausztria, Ausztria Spanyolország, Portugália nem változtatott a költségvetési terveiken, mert az illetők kormányoknak nem volt igazi mozgástörük a választások miatt. Portugália esetében egy december 17-én egy új költségvetési tervet terjesztettek be. Portugália ennek alapján az adósság csökkentési benchmarkoknak megfelel majd, és a költségvetési célokat tartani tudjuk középtávon 2020-ban, de ez a bizottság a paktumonakról nem megfelelés tehát még mindig fenntartja. Tavaly ősszel a bizottság javasolt, és a tanács jóvá hagyott, Magyarország és Lengyelország, Románia esetében nem javították a költségvetési pályájukat az ajánlások szerint, ezt megállapítottuk. Románia most a GDP 3%-os referencia értékén is túllépett, az előző kormányok a nagy növekedés esetén expanzív költségvetési politikát folytattak, és ezzel növelték az egyensúlyhiányt, úgyhogy ezt is figyelemmel kell kísérjük közelről. A jelenlegi helyzet jól ábrázolja annak igényét, hogy a szupportív, a jó időket arra kell használni, hogy megfelelő tartalékot építsenek ki a tagállamok, és mozgásteret biztosítsanak a jövőbeli kihívásoknál beruházási kapacitást fenntartva. Egyes tagállamok nem tettek ki erőfeszítéseket. Itt külön intézkedésekre lesz szükség, hogyha esetleg a gazdasági ö, ö, növekedés leáll, vagy csökkenés következik be. Mm, Tökéletesen tartott az időt, most Paolo Gentiloni kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Én azt mondanám pozitívumként, hogy az agregált eurózóna deficitnek 2020-ban, 2020-ban a GDP 1%-a alatt kell lennie. Egy euró zóna állam sincsen a túlzott hiány esetén követendő eljárásban, és kilenc ország pedig E, várhatóan eléri a középtávú költségvetési céljait 2020-ban. Azonban az eurozóna államadósága valószínűleg 2020-ban e, a GDP 85%-ára fog visszaesni. Másrészt, ahogy a gazdaság lassul, és ahogy e, ezt látjuk, 10 euró országban valószínűleg nem fog gyorsan beindulni a gazdaság. Jövő hónapban kapjuk meg az újabb előrejelzéseket, és nem várunk itt drámai változásokat. Azon kívül itt külső kockázat is fennáll, és pedig az USA és a Kína között megkötött egyezmény úgy tűnik, hogy nem fogja megváltoztatni ezt a globális képet. Ezen kívül a javult fiskális kép azon nagyon fontos különbségeket is takar a tagállamok mögött. Tehát, mint például az eladósodás szintje, a középtávú költségvetési célkitűzések, illetve a költségvetési tervek ereje. De véleményem szerint differenciált és összehangolt fiskális politikára van szükségünk. Ez pillanatnyilag jónak mutatkozik az eurozóna egészére. Az egyes országok differenciálást igényelnek, ahogy már mondtam, de összehangolt módon. Figyelembe kell vennünk minden egyes tagállam játékterét, és el kell kerülnünk a prociklikus fiskális intézkedéseket. Az eurozóna tagjai sikerül, sikeresen elérték ezt múlt decemberben. De most nézzük meg az országok költségvetési terveit. Már említettem, hogy kilenc ország felel meg a stabilitás és növekedési paktumnak. Ketten közülük, Németország és Hollandia, expanzív fiskális politikát kell, hogy folytassanak ez pedig a saját gazdasági növekedésükre és az egész eurozóna növekedésére és az EU növekedésére is vonatkozik. Ennek érdekében szeretnénk a holland és a német hatóságokat megkérni, hogy a többletből beruházásokat ösztönözzenek. Most nézzük meg, hogy például Észtországban és Lettországban mi a helyzet, tehát ezek az államok nagyjából megfelelnek a követelményeknek. Azonban Spanyolország, Franciaország és Olaszország nem felel meg a javasolt kiegészítéseknek középtávú költségvetési céljaikban, sem az adóság csökkentési mércében. Emlékeznünk kell, hogy igazából Spanyolország számára nem alkalmaztunk ilyen szigort. A Szlová, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Portugália is kockázatosak, hogy nem felelnek meg az előírásoknak. A szlovák és Finnország már az adósságát 60 ra csökkentett a GDP-nek, míg Portugália és Szlován, Szlovénia megfelelő sebességgel csökkentik államadóságukat. És ők is bőven a GDP 3%-a alatt vannak. A bizottság úgy döntött, hogy ezek az országok komoly kockázatot mutatnak abban a tekintetben, hogy elérje középtávú költségvetési céljaikat. Tehát ez a következtetés nem teljesen tükrözi vissza a konszolidációs fáradozásokat, amelyeket ezek az országok tesznek, tehát például az adósságcsökkentésben. És ismét már beszéltünk erről, hogy az eljövő konzultációk majd lehetőséget kínálnak arra, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet javítani. Most összefoglalásképpen a fiskális csomag konklúziója az, hogy az eladósodott országoknak körültekintő költségvetési politikát kell folytatniuk, főleg azoknak, akik eh, a beruházásokat szeretnék növelni. Ez egy differenciált megközelítés, amelyet, mint említettem, össze kell hangolni fiskális politikánkban. Köszönöm szépen, és most kész vagyok kérdéseik megválaszolására. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen. Átérünk a kérdésekre néppárti frakció nevében Szixid Mideszin, maximum két perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Dabroszkis alelnök urat és Gentiloni biztos urat. A kérdéseim a Green Dealhez kapcsolódnak, és ennek a finanszírozásához egyértelmű, hogy ez a siker kulcsa. Első kérdésem, milyen fiskális hatást látnak a tagállami szinten, a finanszírozás tekintetében, és van-e potenciális kockázat a tekintetben, hogy a tagállamok teljesítsék ezeket a célokat. Második kérdésem, ugyanez a témához kapcsolódik. Az Európai Beruházási Bank mikor fog beavatkozni, illetve amikor beavatkozik, akkor gondolják-e úgy, hogy olyan országok, amelyek gyengébb fiskális helyzetben vannak, azok támogatást kaphatnak -e ilyen módon, hiszen saját maguk nemzeti szinten nem tudnak majd mobilizálni megfelelő forrást. Ez volt az első téma. A második témám, Gentiloni biztos úr, arról beszélt, hogy a túpek és a six-packet felülvizsgálják az egyszerűsítés érdekében. Az egyszerűsítés jó. Szememre az egyszerűsítés azt jelenti, hogy egyértelműbb, egyszerűbb szabályok lesznek, de természetesen nem gyengébb szabályok. Ön mit ért az egyszerűsítés alatt? Ugye a fiskális konszolidációt nem szabad sérteni az egyszerűsítés égisze alatt. Utolsó megjegyzésem és kérdésem Dabroszkis biztos úrhoz. Említette Romániát, és azt mondta, hogy magas szintű célokat kell kitűzni ebben az időszakban. Most uh, kormányváltás volt, de uh, most már egyértelmű az új kormánynak a szándéka a költségvetési stabilitás érdekében. Az előző kormány is vállalta, hogy 40%-kal uh, növelik a nyugdíjakat idén. Ez nagyon nagy, magas szint. A bizottság úgy gondolja el, hogy a fiskális intézkedéseket el lehet-e halasztani, illetve van-e bármilyen kockázat önök szerint Románia tekintetében, hogyha a célokat végrehajtják? Köszönöm szépen. Mr. Dombrovskis, yes. Yes. Dombrovskis úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Müresen képviselő. Először is a Green Deal finanszírozását illető kérdése válaszolva. Hogy ezt finanszírozhassuk, előálltunk a fenntartó európai beruházási tervvel, amely a Green Deal-re van szabva, és célja az, hogy legalább egy trillió eurót mozgósítson a következő tíz évben. Ezen belül a Green Deal beruházási terv mellett egy igazságos átalakítási mechanizmus is működik, épp azért, hogy támogassuk az átalakulását a leginkább sújtott régiókban élőket, például a szénbányász régiókban. Hogy mik az államházatási hatásai mindennek, meg kockázatai, hát nyilván a programokban azt javasoljuk, hogy mainstreaming révén az InvestEU programban ez érepeljen az igazsági és átalakul a smerzmus és a ö, kedvező hitelek az EBB-től, mindehez persze nemzeti társadalmazás is kell majd, és a hiteleszközök felhasználásának mikéntjében változás, már most a stabilitási növekedési paktumban van, van egy beruházási klauzula, amely éppen ezekkel a helyzetekkel hivatott foglalkozni. Az igazságos átalakulási mechanizmusban a választás kritériuma az energiaintenzív ágazatokban van munkahelyek száma, a szén, szén, olaj, tőzeg és egyéb bányászati ágazatok részesedése, illetve a tagállamok készsége a fizetésre, amely a GNI per főre fordítottan arányos, tehát minél szegényebb, annál több. Minél szegényebb a régió vagy az ország. Ami pedig az a helyzetét illeti Romániának, való igaz, hogy Románia nem teljesítette a tanács döntéseit a túlzott, dönté, túlzott hiányeljárásban, és magas a GDP-hez mért hiánya, úgyhogy a túlzott hiányeljárás fenyegeti ami pedig az álmazatás kiigazdást illeti, kiigazdást illeti, ez holisztikus összefüggésben kell vizsgálni, nem lehet egy vagy két elemet kiemelni, hanem az egész képet kell vizsgálni, a kiadási oldalt is, de Románia esetében a bevételi oldalt is, mert az adóterhek a GDP-hez mérve a legalacsonyabbak között vannak az EU-ban. Köszönöm, Gentile úr. Gentiloni úr, most pedig hozzászólások következhetnek. A másik biztos részéről. A Green Deal és a beruházási tervben való részvétel kihívás. Jól tudjuk, hogy még a mi szerint is az egy trillió nem a teljes hiányzó összeg, amire szükség van, csak a része Ennek az erőfeszítésnek az összetétele különféle forrásokból táplálkozik. Az európai alapok nemzeti társfinanszírozás, a nemzeti támogatási fejlesztési bankok hozzájárulása, amelyek, ha jól tudom, nagyon erősen a e terv mellett. És az igazi kihívás az, hogyan tudjuk támogatni a PPP konstrukciókat. A következő hónapokban lesz erről vita, és erről egy döntés is szükség lesz, nem csak az államháztatási szabályokról, a SIXPEC-ről, meg a tupackről, hanem adózásról, szabályozásról, állami támogatásokról is. Tehát egy olyan folyamatra van szükség, amely világos képet ad a beruházóknak arról, hova ruháznak be. A második gondolat, igen, van egyfajta kockázata a makrogazdasági célok felpuhulásának, de fennáll az a veszély is, hogy elveszítünk egy esélyt. Amikor az elnök azt mondta, hogy a Green Deal az új stratégiánk, növekedés stratégiánk, akkor tudni kell azt is arról a tényről, hogy ez igazi kihívást is jelent. Azt jelenti, hogy erőfeszítéseinket koncentráljuk a Green Deal finanszírozására és a Green Dealhez való beruházások támogatása nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a makrogazdasági céljainkat, hanem az igazi útja annak most, hogy a növekedést támogassuk az eurózónában és az EU egészében. Köszönöm szépen. Most a következő kérdés feltevője, Hornes Fernández, a SZND frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolul beszélek. Három kérdésem van. fiskális szabályozási keret, a jelenlegi szabályokra gondolok most a Tupac, a Sixpack, a Stabilitási Paktum, ugye ezek a szabályok nem, hosszú ideig nem kerültek be az akiba. A következő hetekben és hónapokban a bizottság úgy gondolom, hogy ezeket a szabálykereteket felül fogja vizsgálni. Szeretném jelezni, hogy a frakcióm azt reméli, hogy itt nem csak egy egyszerű végig gondolása lesz a helyzetnek. Volt többféle white paper az elmúlt mandátum során, reflection paperek is voltak, Reformokra van szükség, és ezért egy kicsit többre vágyunk, mint általános elemzésre. Múlt héten mutatták be a igazságos átmeneti mechanizmust. Ez is tartalmazza a tagállami támogatási szabályok felülvizsgálatát. A bizottság márciusban egy új javaslat áll elő. Ha felülvizsgálják-e az hogyha felülvizsgálják a tagállami támogatási szabályokat, ahogy ezt javasolja a bizottság, akkor ez meg kell, hogy feleljen a differenciált fiskális bánásmódnak is mert néhány tagállamnak, ahol nagyobb az adósság, meg kell adni a lehetőséget, hogy az átállási időszakot megfelelően tudja teljesíteni, és hogy ne egy olyan helyzetet alakítsunk ki, amikor csak a gazdag országok tudnak megfelelni az új szabályoknak. És a következő kérdésem pedig a széndiokszid határon átnyúló kezelése és az ilyen kérdéseknek a kezelése. Köszönöm szépen, Dobrovszki úr. Well, uh, yeah, uh... Stefan. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is a fiskális keretről. Ahogy az előbb már szóba kerültek, pillanatnyilag áttekintjük a sixpacket és a twopacket, a kettesét, a hatos csomagot, ahogy már mondtam, és a jelenlegi szabályaink áttekintése zajlik és konzultációval kezdjük lehetséges kiegészítésekről, hogy a szabályokat hogyan tudjuk kiigazítani. Természetesen konszenzusra kell építkeznünk, és a fiskális szabályokkal olyan helyzetbe szeretnénk jutni, amelyek jobbak, mint a mostaniak. Tehát úgy gondolom, hogy ennek kell ennek a közmeghallgatásnak az eredményének lennie. Tehát tudnunk kell, hova szeretnénk menni. Én úgy vélem, hogy a jelentés egy nagyon jó alapot képvisel. Utána nézzük meg az igazságos átmenetet. Itt igazságos átmenet alap, ez mindenképpen egyfajta megközelítés. Olyan országok esetében, ahol jel, jobban jelen van az alulfejlettség, hogy hogyan osszák meg a forrásaikat. Itt nem csak igazából bányaiparról van szó, vagy az energiaiparról van szó, hanem olyan országokról, amelyek ettől függenek, vagy olyan régiók, amelyek például bányászattól vagy nehézipartól függenek. Tehát itt a kiigazítási alapot itt kell megfelelő körültekintéssel alkalmazni. Paula? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a felülvizsgálat célja, illetve mértéke az, hogy tehát ne csak, hogy vitázzunk, még cseréljünk arról, hogy a six-pack vagy a two-pack működik, hanem igazából azonosítanunk kell a lehetséges változásokat, változtatásokat is. És úgy gondolom, hogy nagyon lényeges számunkra beazonosítani a potenciális változtatásokat a viták alatt hiszen leltárt kell tartanunk a különféle pozíciókról, amelyek jelen vannak a parlamentben, a tagállamok között, az érintettek között, és nem mutathatunk be egy fentről oktrojált javaslatot, hogyha nem akarjuk, hogy haszontalan legyen, teljesen haszontalan legyen ez a javaslat. Tehát, hogyha szeretnénk valamit elérni, ami jobbulást jelent, akkor egy közös vita eredményeképpen kaphatjuk ezt meg. A második megjegyzésem az, a szén kiegészítési, kiegészi, kiigazítási mechanizmus. Tehát pillanatilag hatástanulmányt készítünk Az elkövetkezendő hónapokban pedig eh, a hatástanulmány után egy, eh, újra egy közvitát, közmeghallgatást szervezünk azokról az ágazatokról, amelyek ebbe a, a kiigazítási mechanizmusba bekerülnek. Tehát melyek azok az ágazatok képzik eh, a kiigazítási mechanizmus tárgyát képezni. Elképzelhető, hogy javaslat, egy javaslat innentől egy évre számítva várható, tehát a jövő év elején. Ez egy eléggé bonyolult dolog, hiszen a jogi környezetet is figyelembe kell venni, a tartalmát és az összetett voltát. Köszönöm szépen. Most pedig, eh, hogyha az időre gondolok, és hogy eh, fél 18.35-kor befejeződik a tolmácsolás. Megkérem a kollégáimat, hogy másfél percre korlátozzák a kérdéseket, megjegyzéseiket, hogy megfelelő időt adjanak a biztosoknak is, hogy két percen belül tudjanak maradni. Luis Garricano. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Spanyolul teszem fel a kérdést. El, el trabajo bonyolult munka áll önök előtt, az európai szemeszter szabályai több célt szolgálnak, egészséges fiskális egyensúly, strukturális változások, támogatás, strukturális reformok tekintetében. A bizottság, ha jól értem, a bizottságnak az egyes országokban több területre vagy flexibilitásra van szüksége a reformok bevezetéséhez. De most néhány ország populista ígéreteket tesz, és rugalmasságot kérnek, de nem csak, hogy reformok nélkül, hanem a reformok visszavonásával. Spanyolországban ez az eset. A hatalmasok az egyensúlytalanságok az országban, 14-25%, a kormány azt javasolja, hogy az ország ne teljesítse a deficit szabályokat, és az egyetlen kulcsfontosságú reform, ami a munkaerőpiaci reform volt, és a válság idején sikerült bevezetni, ezeket, ezt vissza akarja vonni. Agályos Spanyolország helyzete, ugye semmilyen költségvetési célt nem teljesítünk. Dombrovszki készóra azt mondta, hogy a nem teljesíti Spanyolország a feltételeket, Gentiloni úr azt mondta, hogy 2020-as év az nehéz lesz. A Spanyolországban az az ország, ahol a legnagyobbak az egyensúlytalanságok. Deficit és tartozás hiány tekintetében olyan országoknak, ahol ilyen populista változásokat vezetnek be, én azt kérem, hogy a bizottság ne adja meg a rugalmasságot, főleg olyan országnak, ahol a néhány szükséges reformot is visszavonja. Köszönöm szépen, Dobroszkis úr. Uh, okay. On this, uh, jó. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban rugalmasság, illetve a reformok kapcsolódása a stabilitás növekedési paktum tárgyában. Itt a strukturális reformok záradéka pontosan ezt a célt szolgálja, hogy azok a tagállamok, amelyek végrehajtják a szerkezetváltást, élvezhessenek bizonyos rugalmasságot. A költségvetési pályát illetően és egyes tagállamok éltek is ezzel az áradékkal. Egyszerű a következtetést levonni, tehát ez a struktúrális reform az áradék nem azt a célt szolgálja, hogy visszafordítsa a reformokat, épp ellenkezőleg. Ha a reformok megállnak, akkor az államháztatási rugalmasság is sem adatik meg. Spanyolország költségvetési helyzetét illetően. Nagy Calvino miniszterrel találkoztam, hogy a 2020-as költségvetés menetéről tárgyaljunk. Ez még folyamatban van, de a szándék az, hogy az EU államhatási szabálynak megfelelően dolgozzanak. Ne hamarkodjuk el tehát a választ, várjuk meg, hogy a kormány beterjessze költségvetési tervét, és akkor ez, ennek alapján fog a bizottság értékelni majd. Köszönöm szépen, Gentiloni úr! Hát igen, csak kiegészíteném, hogy a jó hír az, hogy úgy tűnik, Spanyolországban van egy, most már egy kormány, amely költségvetési hát, kapacitással bír, és be tud mutatni egy, egy költségvetést, ami Spanyolország számára, meg a bizottság számára is jó hír. A spanyol kormányal tartott találkozóim során még nem volt világos, hogy mikorra terjesztik be ezt a költségvetést. Voltak épp meg vagyunk győződve arról, hogy jó dialógus lesz, és ahogy az eszmecsersően elhangzott, Mátya Calvino miniszter arról beszélt, hogy a szabályok általános kerete felé akarnak elmozdulni. Ez a vita azonban majd akkor fog igazából lezalani, ha megkapjuk végre a költségvetés tervezetet magát. A bizottság hozzáállása a teljes mértékű együttműködés és párbeszéd szellemében alakul, kompromisszum alapján megoldásokat keresve. Köszönöm a következő kérdés. Stasis Jakeni ezt illeti a zöld frakció részéről. Köszönöm, elnök asszony. Visszacsatolva az körre, ugye említették, hogy folyik az egyeztetés a makrogazdasági és egyensúlyi témákban. Egy formalizálásra kerül -e, lesz egy konzultáció vagy felülvizsgálat ebben a témában, főleg ugye bizonyos tartozási indikátorok fontosak, és ezek közül sok még mindig érvényes. Tehát bekövetkezik ez, milyen lesz a formája, erről szeretnék részletesebb információt kapni. Szeretnék csatlakozni ahhoz is, hogy ez az eljárás, hogyha ez 15-20 évvel ezelőtt került volna bevezetésre, akkor ez valóban kezelni tudta volna a különbségeket, és néhány ország nem került volna olyan nehéz helyzetbe a válság miatt, mint ahogy ez bekövetkezett. A hosszú távú fiskális fenntartáshoz kapcsolódik a következő kérdésem. Az új pénz, több éves pénzügyi keret ugye most indul, 20-24 százalék a szint bizonyos országokban, és vannak bizonyos demográfiai trendek egyes országokban, tehát ez súlyos költségvetési fiskális problémát okozhat. A bizottság gondolkozik-e hosszabb távon is, elemzi-e azt, hogy bizonyos tagállamokra hogy fog ez hatni Letország, Litvánia és más országokra gondolok. Köszönöm szépen, Damroszkis úr. gazdasági egyensúlytalansági eljárás. Természetesen a eljárás keretében munkát végzünk, gondolkozunk ezen a témán. Itt nem lesznek nagyobb előrelépések fajta eljárás tekintetében. Ahogy ön is említette, hiszen a nem standard, standard eljárás az segíti az országot abban, hogy csökkentsék az adósságot, hiszen ez a hitelezési folyamatokat kezeli, és ezért mi támogatjuk az országokat abban, hogy használják igen, és használják ki ezt az eszközt. Az európai szemeszter azt mondta, hogy ha 15 évvel ezelőtt vezettük volna be, akkor milyen hatása lett volna a válságra, és hogy a makroökonomiai egyensúlytalanságokat esetleg meg lehetett volna előzni, vagy pedig mérsékelni lehetett volna, ami a válság miatt bekövetkezett. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és pontosan ez az oka, amiért bevezettük az európai szemesztert. Ez volt a tanulság a globális válság és az erővezeti válság alapján. Következő több éves pénzügyi keret az nem témája a mai megbeszélésünknek. A bizottsági javaslat a Brexit kontextusában készült, és igen, sajnos ez azt jelenti, hogy ezt a Brexit hiányt valahogy le kell fedni, ezért hagyományos prioritásokat, például a mezőgazdaság is, ott a költségvetési támogatást csökkenteni kell, de ez a jelenlegi 1,3-ről 1,11-re csökkentjük ugye a GDP hozzájárulást, is, itt is majd meg kell vizsgálni ezeket a lehetőségeket. Egyébként igen, valóban gondolkozunk hosszú távon is, például hosszú távú fenntarthatóság, a nyugdíjrendszer és a támogatási rendszer tekintetében. Gentiloni úr. So much to... Nekem olyan sok minden hozzáfűzni való, nincsen. Annyit mondanék, hogy ez az eszmecsere, az előző és ez, világosan megmutatja, hogy néhány politikai fejezetet rá kell szánni arra, hogy felülvizsgáljuk a szabályainkat. A makrogazdasági egyenlőtlenségi eljárások is azt mutatják, hogy hogyan működtek, hogy hogyan működött az elmúlt tíz évben ez a folyamat. És szerintem nagyon fontos a lehetséges változtatásokat felbecsülni a jelenlegi szabályokban. Tehát nyilvánvaló az, hogy valami jól működött. De nézzük meg, hogy például a deficit hogyan csökkent az elmúlt évek során. És más eh, szempontokban pedig kevesebb kapacitás volt, hogy konkrét eredményeket érjünk el. Ez azt mutatja, hogy a jövő héten beinduló eszmecsere nagyon hasznos lesz. Köszönöm szépen! Antonio Rinaldi. Grazie. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos urak. Stabilitási paktumról is a, fogok beszélni. Néhány pontosítást szeretnék kérni. Azt tudjuk, hogy a 16-os, vagyis az utolsó cikk azt mondja, hogy a hatályba lépés követően 5 évvel 2013. január 1-én be kell, hogy kerüljön a szerződések keretébe. Ez nem történt meg. Tudjuk, hogy maga a parlament is negatív véleményt fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. A stabilitási paktum kettes cikke azt mondja, hogy a szerződő felek a jelenlegi szerződést a Európai Unió alapját képező szerződések értelmében kell, hogy alkalmazzák. És egy pontosítás is szerepel, olyan mértékben kell alkalmazni ezt a szerződést, amennyiben megfelel az uniós jognak és az uniós szerződéseknek. A hármas cikkben, az egy per a pontban az szerepel, hogy egy szerződés félnek a költségvetési egyensúlya, az, tehát egyensúlyban kell, hogy legyen, vagy pedig többséget kell, hogy többletet kell, hogy felmutasson. A probléma a következő. A Maastricht és a Lisszaboni szerződések a 104 per C és a 126-os korábbi 104-es cikkben az szerepel, hogy 3 a hiány határa. Akkor most mi a helyzet? Lisszaboni és a Maastrichti szerződés érvényes pedig a fiskális szerződés. Ezt a problémát miért nem kezelték? A revízió, a felülvizsgálat során ezt a törvényen kívüliséget kezelni fogják? Köszönöm szépen, Dombrovskis szúr. Oké, okay. Uh, thank you uh, for... Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon jó kérdések. Először is a fiskális megalapodás átvitele az európai jogba, tehát éppen ezért a korábbi Európai Bizottság javasolta ezt a javaslatot, mi is ezt tesszük, követjük a bizottságot, tehát a fiskális szempontokat szeretnénk az európai költségvetés, európai jogalkotásba bevinni. Hát olyan sok haladás még nem volt, főleg a tanács oldaláról nem volt elmozulás. A tanács valószínűleg ebből kormányközi témát akar csinálni, de jelenleg is ott fekszik az asztalon a javaslat. Tehát ami pedig a kiegyensúlyozott költségvetési szabályokra vonatkozik, nem hinném, hogy itt ellentmondás lenne, hiszen a stabilitás és növekedési paktum önmagában a gazdasági ciklusokon átívelő költségvetést vélelmez, amelyel például jobban kézbe lehet tartani a gazdasági nehézségeket is de pillanatnyilag az európai szemeszterben szerepel a stabilitás és növekedési paktum, amelyben az van, hogy a tagállamok a, kö, a, a középtávú költségvetési céljaikat hogyan illeszék az előírásokhoz. Itt főleg azokra az országokra gondolunk, ahol az eladósodottság magas, tehát nagyon fontos nekik a középtávú költségvetési célkitűzés, ez pedig az, hogy kiegyensúlyozzák a költségvetésű struktúráját. És mondom, ezekre az országokra vonatkozik, tehát ezeknek az országoknak több a mozgástere, hát általában így a GDP 1%-a ez a mozgástér, tehát ezt szeretnénk a stabilitási és növekedési paktum elérni. Köszönöm, Gentiloni úr! non ho molto da aggiungere. Nem akarok sokat hozzátenni mindahhoz, amit Vádis mondott. A, egy közösségi logika, egy kormányközi logika, ami kapcsolódik ehhez a témához, vagyis a stabilitási paktum beillesztéséhez a jogalkotási keretbe az Unióban ez az oka annak, hogy a parlament javaslata az előző bizottságban nem kapott zöld utat. A téma továbbra is nyitott, ha más körülmények között és más kérdések esetében is, de igen, témáját képezi majd a tárgyalásoknak a következő hónapokban ez a kérdés is. Köszönöm szépen, következő hozzászóló Rafaele Fito, ECR. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem van. Az egyik a stabilitási paktumhoz kapcsolódik, és a határidők módszerekre szeretnék koncentrálni. Több alkalommal elhangzott, hogy a cél az, hogy karcsúbb, egyszerűbb legyen a stabilitási paktum végrehajtása és a módosítások végrehajtása. Kérdésem, a módosítások jogszabályok lesznek, vagy pedig a, egy változott jogi kerethez való illeszkedés jelent csak. Második kérdés, az elfogadásnak a késedelme, ugye nem tudjuk milyen határidőkkel kell itt gondolkodni, hogyha az intézkedéseket nem vezetjük be időben, akkor lehet, hogy a tagállamok nem tudnak megfelelő intézkedéseket hozni a költségvetési ciklus keretében, ami ugye áprilisban zárul, illetve indul. Következő téma, amit említeni szeretnék, a többéves pénzügyi keret. A mezőgazdasági és a kohéziós csökkentések, ugye erről is említést tett Dombrovski szór, ez volt az egyik következmény. A másik téma pedig a, az átállási alap vitathatók a kritériumok, szerintem bizonyos országokat hátrányba helyeznek más országokkal szemben. A Green New Deal és a igazságos átállási alap összekapcsolása gondolva a több éves pénzügyi keretre és a mezőgazdasági kohéziós csökkentése is. Nem gondolják azt, hogy kizárólag néhány országot fog ez eh, negatívan érinteni, és nem mindegyiket? Köszönöm szépen, Dombrovszki szúr. Nos, először is a stabilitási és növekedési paktum tárgyában. Sok mindent elmondtak, hogy koncentráljak arra az aspektusra, amelyet a karcsúsításról és a hatékonyabb átételről mondtak. Való igaz, van tere a paktum egyszerűsítésének, van is oka, van is rá oka hogy miért vizsgáljuk olyan komolyan az Európai Fiscal Board kérdését, amely a struktúrás egyensúlyok és egyéb indikátorok megszüntetését vinnék magukkal, mert ezek elméletileg, gazdaság elméletileg kiváló mutatók, de gyakorlatban nagyon nehéz értékelni velük és általuk a fiskális államháztási döntéseket. Tehát ebből a, ebben, ebből a tekintetben a kiadások, kiadási benchmarkok indikátora hasznosabb, azt mérendő, hogy mennyire eladósodott egy ország. Ez egy észszerű lépés lehet előre. Aztán az igazságos átalakulási alap az MFF keretében egy nagyon nehéz tárgyalások elé néz, ha a bizottság majd beterjeszti az MFF javaslatát. Abban egyetértünk, hogy az igazságos átalakulási alap nem ö, a mezőgazdaság vagy egyéb már létező szakpolitikák kárára kell, hogy finanszíroztassék. Tehát az alap finanszírozás, mint többször elmondtam, a mostani MFF javaslaton túl li plusz eszközökből táplálkozik majd. Köszönöm, Gentiloni úr. A felülvizsgálati vita elején nehéz azt megmondani, hogy hogy fog ez az egyeztetés lezárulni hogy lesznek-e jogalkotási módosítási javaslatok, vagy pedig értelmezési javaslatok készülnek. Ezek is fontosak lehetnek. Gondoljunk csak a 2015-ös közleményre, a flexibilitásról, azért az jelentős volt a növekedés és stabilitási paktum kezelése tekintetében. Úgyhogy amikor lezárul ez a vita, tehát a néhány hónapos közkonszultáció végén látjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Fito képviselő úr azt kérdezte, hogy van-e késedelem. A mi vállalásunk az, hogy a revíziót a lehető leghamarabb beindítjuk. Gyakorlatilag ugye két hónappal azt követően, hogy megszületett az új bizottság, egyértelmű az üzenetünk, az elnök asszony ezt a programja bemutatásakor elmondta a parlamentben, amíg a szabályok revíziójára nem kerül sor, arra az időszakra az elnök asszony a növekedési stabilitási paktumban biztosított rugalmasság teljes kihasználását javasolja. A igazságos átállási alap elosztása tekintetében igen, az említett kockázat fennáll, ezt el kell kerülni. A vita indításával úgy gondolom, hogy ezt is megcélozzuk, hogy ezeket a kockázatokat el lehessen kerülni. Köszönöm szépen, GUE frakció nevében a következő képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt ciklusban egy ország mutatta fel a legjobb eredményeket, és pedig Portugália, hiszen 10%-kal csökkent a munkanélküliség, és csökkentettük az eladósodást is, a költségvetési deficittel párhuzamosan. Azonban állandóan vita volt a bizottság és közöttünk. Az eredményeink sokkal jobbak voltak, mint az Európai Bizottság becslései, és állandóan csalódtak. Hiszen még mindig azokhoz az országokhoz tartozunk, amelyek esetében fennáll a veszély, hogy nem tartják be ezt a költségvetési szigort. A paktum betartásának a szigora az, azokat az országokat érinti, akik eh, igazából eh, több rugalmaságra tarthatnának igényt. A deficit kiszámításánál is, a hiány kiszámításánál is. Itt nagyon szigorú, merev szabályok vannak, szerintem több rugalmaságra van szükség. És amikor itt önkényről beszélek, akkor arra gondolok, hogy a nemzetgazdasági egyensúlyok különbözőek. Azokra az országokra gondolok, ahol állandóan költségvetési többlet van. Tehát Németországban 7,2% többlet volt 2010 óta magasabb, mint 6% Hollandiában is. 9%-os többlet volt és ez is jelentősen 6% fölött van, és pedig minden évben. Tehát, hogyha ezek az országok megsértik ezeket a célkitűzéseket, akkor a bizottság intézkedéseket fog tenni, hogy e probléma ellen is fellépjen? Dombrovski úr? nézzük, ami Portugáliára vonatkozik, és a fiskális teljesítményére, amikor bemutattuk a csomagot Gentiloni úrral, akkor nyilvánvaló volt, hogy a tagállamok különböző helyzetét figyelembe kell venni. És a magasan eladósodott országok esetében hát nem voltak túl jók a gazdasági körülmények. Portugália például nem tartozott ide, hiszen eh, Portugáliában sikerült levinni a költségvetési hiányt, és az eladósodást is, és Portugáliában még egy kis többlet is várható. De most nézzük meg a, makrogazdasági, a mikrogazdasági egyenlőtlenségeket, tehát természetesen emiatt Németország és Hollandia is részét képzi a makro gazdasági egyenlőtlenségi eljárásnak, és természetesen jobban meg kell vizsgálni ezeket a politikákat ezekben az országokban. És folyamatosan hangsúlyoztuk ezekkel az országokkal szemben, hogy fiskális játék, mozgástérre van szükség. És ki kell jelenteni azt is, hogy főleg az idén jelentős fiskális gazdasági ösztönzőket adunk Németországnak és Hollandiának megfelelő időben a növekedési cikluson belül. Köszönöm szépen! Mielőtt átadom a szót, csak bejelentem, hogy mostantól nincsen tolmácsolás. We'll have to continue in English. Angolul kell folytatni. Mr. Gentiloni. Uh, uh, yes, the uh, as far as Portugal is concerned, I think uh, I, I've said also in my uh, introductory remarks uh, that